mellett ellen tartózkodás elutasítva 55-ös mellett ellen tartózkodás 55-ös mellett, ismétlem, ellen tartózkodás elfogadva 62 részben első mellett ellen tartózkodás elfogadva második rész mellett ellen elutasítva. 62 két részben ellenőrzés a 60-as második részéről, megnyitom a szavazás, második rész per 60. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás nehéz megállapítani. Második rész 62 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 78 két, három részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva harmadik rész mellett, ellen tartózkodás elfogadva 80-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva 82 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 83 két részben első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadva második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadva enbe a preambulum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva Z mellett ellen tartózkodás elfogadva, a B2 részben mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, a F preambulumekezés mellett ellen tartózkodás elfogadva. A H preambulumekezés mellett ellen tartózkodás elfogadva. 11-es hivatkozás mellett eh, ellen tartózkodás elutasítva. Akkor az egész állásfoglalásról zárószavazás megnyitom, lezárom, elfogadva. Oké, okay. uh, eh, ilyen, Mrs. Zaborska. Zaborska asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném bejelenteni, hogy kisebbségi véleményt írásban fogok bejelenteni. Köszönöm. Jegyezzük, és természetesen megteheti. Akkor most a következő szavazás. Szaudarábia kapcsolata az EU-val, valamint a közel-keleten és Észak-Afrikában játszott szerepet. Eh, Mrs. Matera is... Matera asszony, itt van-e? Kér szót. On, on where? amendment 10. Here. Okay. Yeah, Mrs. Par Rendben. Parvanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr egy ügyelni kérdést szeretném kérni, hogy külön szavazzunk a négyes 15, 18-as, ez egy kompiláció, de nem pontosan ö, ö, fedi egymást a három módosító, ami négyes sorszámmal szerepel. Okay, yeah. Did you mean there... Rendben. Tehát nincsen kompromisszumos módosító. A 16, 17, 18-as módosítóról tehát külön-külön kell szavaznunk. Na, akkor kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Utána tízes módosító Nikel Kill Nielsen. Először azt kérem, hogy egyet értenek azzal, hogy legyen szobeli módosító. Igen, akkor a tízesről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellett ellen elfogadva. 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös mellett ellen elfogadva, utána, mint hallották, a 16, 17, 18 külön, először 16-os módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 14 es mellett, ellen elfogadva, 18-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 19-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 20-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 23 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 26 mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 29-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 30-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 31-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 32-es mellett. Nem elnézést. 31-es mondott, elnézést, 32-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 33 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva, utána 2-es módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 4-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Záró szavazás az átfoglalásról. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadva. Okay, we then go to uh, the situation of fundamental rights in the European akkor most átérünk az Alapvető Jogok helyzete Európában című Papadopulu jelentésre. Papadopulu asszony kíván-e szólni? Nem, akkor azonnal áttérünk a szavazásra. A hatos módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene Elnézést mondja az e- elnök úr hetes módosító mellette, hetes mellette ellene tartózkodik elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ez azt jelenti, hogy azonnal a kettes kompromisszumra térünk át. Igaz? Szóbeli a kilences szóbeli módosító, vala, valaki ellene van-e nem, akkor szavazhatunk a szóbeli e, módosítóról mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most térünk át a kettes kompromisszumosra mellette ellene tartózkodik elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 21-es, ez egy részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most térünk át a 22-esre, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 23-as, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 24-es okafogyott, 25-ös, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 26-os, részenként szavazunk első részről mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Második részről mellette ellene tartózkodik elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodik elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodik elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most pedig magáról a szövegről összességében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a következő a nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információk nagyvállalatok kapus jelentés? Kleva Kekus asszony nem, azonnal szavazunk. 32-es módosító mellette, ellene. Azt hiszem a 32-esről most megnyitom a szavazást, ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 34-es, szóbeli módosító, van-e valaki ellene, ha nem, akkor a 34-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. A 34-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Sajnálom. 35-ös. 35-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 10-es módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 36-ost ellenőrizzük. Megnyitom a 36-osról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 39-es mellette, ellene. A 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ó, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 40-es okafogyott, 13-as mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 14-es. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 42-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 44-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 46, szóbeli, módosító valaki ellene van-e? Ha nem, akkor a 46-os módosítóról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 47-esnek csak egy részéről szavazunk, 47-es egy részéről mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 15-ös okafogyott, 16-os mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as okafogyott, 19 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 21-es részenként első részről mellette ellene tartózkodik elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 1-es okafogyott, 23-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodik. Azt gondolom, hogy a 24-est ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást a 24-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Megint csak a kettes mellett. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös okafogyott, 26-os mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadva. 3-as okafogyott, 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös okafogyott, 28-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 6-as okafogyott, 20 ellene tartózkodik, elfogadva. A 29, ugye az részben szavaztunk, most 7-es módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 31-es okafogyott. A teljes állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most pedig az utolsó szavazatra térünk át. Szociális védelem mindenki számára, az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is. Cornelissen asszony nem kíván szólni, akkor szavazunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk? Nem, ellenőrizzük. Jó, az egyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást arról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tényleg. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek rá. Tizenkettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadva. Tizenhármas mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. Tizennégyes mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. Tizenötös mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodik. Azt gondolom, hogy 19-est e, ellenőriznünk kell, megnyitom a 19-esről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 20-as okafogyott 21-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodik el, elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tart. Elutasítottuk a hármas kompromisszumot. Ellenőrizzük a hármas kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítva. Láttam én ezt, mondja az elnök. Négyes kompromisszumra térünk át, de nem, javítja magát az elnök, sajnálom. Én gondoltam ezt így, de nem. A 28-as módosítóval folytatjuk mellette. Azt hiszem a 28-asról is ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást a 28-as módosítóról. Le is zárom. Elutasítva. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadva. Ellenőrizzük a 29-es. Jó, megnyitom a szavazást a 29-esről. Le is zárom. Elfogadtuk. Most a 30-asról szavazunk, 30-as mellett, ellene tartózkodik, elfogadva. 31-es okafogyott, 32 okafogyott. Nem, nem, igaz, igaz, mondja az elnök, én hibáztam elnézést, a 31-esről is szavazunk, mellette kiszavaz a 31-esnek. Ellene elutasítottuk a 31-est, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a 31-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 31-es. Most 32-es mellette lenne. Ellenőrizzük a 32-est is. Megnyitom a szavazást a 32-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most, most jön a négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor a négyes kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az ötös kompromisszumra térünk át mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszumról mondja az elnök, ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a hatos kompromisszumot nyitom meg a szavazást, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk a hatost. Lehet blogban a 48-tól? Nem, nem, nem. Jó rendben. Akkor a 48-as mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk 49-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Egyes mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodik elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodik elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást és el is fogadtuk. Köszönöm szépen, nagyon szépen mindenkinek, az előadóknak, minden jelentést elfogadtunk ma délelőtt. Köszönöm szépen a szavazáson való megjelenést. Yeah, we're going to start now. Uh, I will now open up the meeting again, and uh, please have a seat. And if you still want to talk, you are extreme. Akkor nyugodtan beszélgethetnek kívül. Az égvilágon senki nem akadályozza önöket abban, csak a teremben ne tegyék. És akkor most folytatjuk a munkánkat. És rátérünk a hármas pontra a napirend elfogadása nem érkezett módosító javaslat, ezért tehát elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. Utána az elnök közleményei a négyes napirendi pontba. A tolmácsolás sok nyelven volt. Többek között spanyolul, portugálul, svédül, magyarul, lengyelül, németül természetesen. És ezt szerettem volna megmutatni önöknek a Nők a Parlament globális fórumán, Ez november 29-én kerül megrendezésre, és kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint menjen el, minél többen legyenek ott, több nyelv, több téma szerepel a renden, egy nagyon érdekes fórum lesz itt a parlamentben. 106-150 résztvevővel számolunk, november 24-én volt 25 éve, hogy ezzel foglalkozunk. Aztán egy közös találkozóra került sor 10 órakor és 10 óra, 15-kor, illetve ez lesz, erre is szeretettel meghívok mindenkit. Ötös az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. Itt a koordinátorok ülésének a jegyzőkönyvét ki fogjuk osztani, ha nem lesz kifogásuk, akkor elfogadottnak tekintjük majd, és kérem, hogy az alábbi ülések jegyzőkönyvét fogadják el szeptember 18, október, június 20, 21, május 30 és április 23-24, ezek már 2012-ben történtek. Amennyiben nincs kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. És most pedig következzen akkor a szavazás utáni 12. pont, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem és a fő előadónak, Párvánova asszonynak adom meg először is a szót. Parancsoljon, Párvánova asszony, öné a szó, de hát a nők szem, nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem a téma. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, először is azt először a tanulmányt kellene bemutatni, utána jön a jelentés. Ez az én hibám, elnézést. Ez egy nagyon érzelmes rész, ez az első. Hát igen, akkor visszaveszem a szót. Először is József Dan kapja meg a szót, és az ő által mondottakat is ki fogjuk osztani, de most öt percre övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! örömmel jöttem el ismét ide az Európai Hozzáadott Értékcsoport nevében. Már beszéltem eznél a bizottságnál, hogy megpróbálunk új irányelvet kidolgozni, és megpróbáltuk támogatni Párvanova asszony jelentését egy értékeléssel, ez nem annyira tanulmány, nagyon sok inputon, különböző forrásokon alapul, és felsorakoztatjuk Párvanova asszony jelentése melletti érveinket. Az egyik szakértő itt ül mellettem, és é az igazi szakértő, úgyhogy én csak nagyon röviden beszélek, utána pedig át fogom adni neki a szót, ha egyet ért. A vita kapcsolatban, ugye tegnap volt ez a nap, úgyhogy nagyon jó az időzítés a bizottságban, és ez egy igazi hírjellegű kérdés, tehát ennek hírértéke van. Ezzel a munkával már jó ideje elkezdtünk dolgozni, foglalkozni, és megpróbáltuk megnézni, a probléma méretét, és aztán, hogy mire van szükség Európában, és ha teszünk valamit, mi lesz annak a hozzáadott értéke. Tehát ez volt ugye Vérbi professzor, Lengösíri Egyetem professzora Morsel úr, aki szintén ezzel foglalkozott, ők már korábban is készítettek tanulmányokat erről, ezek nagyon hasznos inputot szolgáltattak, de a jogi szolgálat ugyanúgy egy fontos, hasznos anyagot nyújtott be. Na most visszatérve a kezdetekhez, mindenki tudja, hogy ez mekkora probléma, és hogy a méretét érzékeljük, látjuk, hogy 20-23 százaléka a nőknek volt tapasztalata legalább egyszer fizikai erőszakkal élete során, ez derült ki ebből a felmérésből. A brit sajtó ezt ma reggel jelentette meg. Ez a helyzet, a, ezt a helyzetet a gazdasági válság súlyosbította, a szociális politikák, amelyekre nagy hatással volt a válság, és egyre több volt a molesztálás, az emberkereskedelem, nőkereskedelem, és ez egy nagyon jelentős tényező a társadalomban. Nem tudom azt mondani, hogy az erőszak ellen ugye ez csak gazdasági alapon van, nem, ez egy erkölcsi kérdés is, de azért fel kell hívni a figyelmet a, a gazdasági összefüggésekre is a politikai döntéshozóknak, és nagyon nehéz ezt megtenni, ugyanis komoly bizonytalanság van itt emögött, és nagyon nehéz pontos számokkal szolgálni, úgyhogy csak olyan körülbelül lehet igazunk, úgyhogy figyelembe kell venni, hogy ezek széles értelemben értendő számok, úgy látjuk, hogy 45 milliárd euró évente az, amibe kerül az egészségügy, a rendőrségi munka, a bűnügyi munka, a szociális ellátások ezzel kapcsolatban és legalább 24 milliárdba ezek tisztán a gazdasági kihatásai ennek az erőszaknak. És hogyha tudják, hogy látják, hogy meg kell előzni, el kell kerülni ezt a fájdalmat és szenvedést, akkor ez 227 milliárd, tehát a GDP fél százalékáról 1,7 százalékáig juthatunk nemzeti szinten is, úgyhogy ez egy nagyon komoly különbség, és ez csak egy számítás, egy megközelítő számítás. A jelen keretek között azt gondoltuk, hogy uniós szinten a tagállamok megfelelő játékszabályokkal és ez a magyarázat, Spanyolországban ugye a helyzet, és az egész rendszer az más, sokkal inkább szenzibilizálták a nőket a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Különböző perekre került sor, az ügyészség egészen másképp javatkozott be Hollandiában, például bevezettek, elfogadtak ezzel kapcsolatos bűnügyi rendszabályokat, illetve jogszabályokat, a tagállami eszközöket is meg kell említeni, de hát ezeknek nem mindig van konkrét hatása az uniós jogszabályalkotásra. És hát hozzáadott érték most akkor a a mennyiségi elemtől eltekintve a minőség, hogy ez jobb védelmet jelent a nők számára az egész EU-ban, ez elmélyíti a, a béke, a biztonság és az igazság térségét, a belső és a külső koherenciát, és hogy most mire van szükség, milyen cselekvésre felmerül a kérdés, hát akkor itt nagyon fontos, hogy támogassuk az előadó javaslatát, hogy a minimum az, hogy egy jogszabályt fogadunk el a 84. cikk alapján, amely megelőzni, segít megelőzni a nők elleni erőszakot, bizonyos statisztikák rendelkezésre állnak, tehát a politikusok számára bizonyítékkal lehet szolgálni, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel. Nagyon szépen köszönöm, nagyon röviden ennyit tudtam volna elmondani, és ha még van türelmük, akkor még megkérhetjük a szakértő urat, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. Igen, köszönöm szépen. Megtiszteltetés itt lenni, és örülök, hogy segíthettem a kollégának ezt a jelentést elkészíteni felsorakoztattuk azokat az érveket, hogy egy ilyen jogi eszköz miért lenne fontos uniós szinten. Az egyik szempont, hogy az emberi jogi politika még jobban érvényesülne, ez, ezen is alapulna, nem csak a piaci politikán, hanem az alapvető jogokon is, az alapjogok védelme hangsúlyt kapna. Ez az eszköz egy lépés lenne véleményük szerint és egy másik összefüggés a, a, a törvény szimbolikus erejével függ össze. Nem minden tagállamban jelenik ez meg, de az uniós jogszabályon keresztül az új értelmezést lehetne elősegíteni a gender kérdésben, ugyanis nem mindenütt értelmezik ezt az erőszakot ö, olyannak, mint amilyen, Úgyhogy ezt a, fajó, ezt a fajta megközelítést így az uniós jogszabályon keresztül elő lehet segíteni. És sokkal koherensebbek lennének az uniós lépések, a belső és a külső cselekvések. Vannak olyan területek, ahol az Európai Unió beavatkozik a nők elleni erőszak elleni harcban, belső szinten ez pedig a külső, külső fellépéssel teremtene koherenciát, és az Európai Uniónak koherens politikát kell folytatni, a, a béke, a biztonság és az igazság, úgy, az igazság térségét kell még jobban elmélyíteni, és hogy a nők is élvezzék az igazság meglétét ne csak a férfiak. Tehát ezek voltak a mi érveink, de van még egy fontos kérdés, a, a, hogy mibe kerül az, ha nem csinálunk semmit. Nagyon fontos látni, hogy ha úgy döntünk, hogy nem csinálunk semmit ezen a területen, akkor az is politikai döntés, és erre fontos felhívni a figyelmet. A másik részben második részben a harmonizációról esik szó, amire szükség lenne, ugyanis hatalmas különbségek vannak jogszabályi szinten a nők elleni erőszak elleni harccal kapcsolatban, tagállami szinten, de ott vannak a nemzetközi szerződések is, ezeket, ezek vagy a gender megközelítésen alapulnak, az isztambuli konvenció az egyik ilyen nemzetközi eszköz. Spanyolországnak nemzeti szinten van egy komprehenzív megközelítésű jogszabálya, aztán az isztambuli konvenció, amely ellentétben az európai jogszabályjal más tart fontosnak, nem biztosítja az egyének számára azt, hogy feljelentéssel lehessen élni, mint ahogy ezt a másik konvenció lehetővé teszi. Az utolsó kérdés pedig a kompetencia megvalósíthatósága egy ilyen eszközzel kapcsolatban. Ezt, hogy el lehet -e ezt fogadni, vagy hogyan. A megoldások egyike sem, ugye 82., 83., 90. cikkről van szó, az Európai Unió működéséről, és ezek a cikkek biztosítják a hatáskört, de ha ezt összekapcsoljuk, ahogyan azt az előadó javasolta, akkor az egy nagyon intelligens módja szerintem a módosításnak, hogyha a 82. cikket nézzük, akkor preventív intézkedéseket lehet bevezetni, erre képezik a rendőri erőket, a bírókat, és ha az áldozat megjelenik, akkor velük megfelelő szakértelemmel tudnak foglalkozni. Azután meg kell kérni, hogy a 83. cikk, ami egyértelmű fellépést vár el a bűnügyekkel kapcsolatos erőszak területén, ez is megvalósítható ez a fajta harmonizáció. Összességében úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül érdekes javaslat, és nagyon reméljük, hogy a tanulmány egyfajta inputot jelent ebben a folyamatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a prezentációt. Nagyra értékeljük a zónak által végzett munkát, hogy megpróbálnak segíteni ebben a folyamatban. Ez a kérdés az egyik legfontosabb kérdés ezen szakbizottság számára, hogy a megfelelő irányban haladjunk. A ö, bizottságot több alkalommal is megkerestük azzal a gondolattal, hogy sok irányel van, most már egy stratégia kellene. Nos, visszatérve arra, ahol tartottunk Parvanova asszony most kap szót. Ő az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az egyik jelentésevőknek az európai hozzáadott érték biztosításáért. Itt elvekről, értékekről van szó, és arról, hogy a gazdasági veszteség is mérthető, amikor a nőkkel szembeni erőszakról beszélünk. A nők részvételének a gazdasági, politikai, társadalmi életben akadálya az ellenük tanúsított erőszak ez még jogi és egészségügyi költségekhez is vezethet, amelyek számszerűsíthetők. Szeretnék néhány számot elmondani. Ha már megvolt az európai hozzáadott érték becslés, de fontos aláhúzni, hogy 20-25 százaléka az európai nőknek fizikai erőszaknak az áldozata volt felnőtt élete alatt, illetve minden tizedik nő szexuális erőszak áldozata. Minden nap hét nő hal meg az Európai Unióban erőszak hatására. Ennek a költsége 200 milliárd évenként. A megelőző intézkedéseknek sokkal kisebb, sok meg intézkedések sokkal kisebb ráfordítást jelentenének anyagilag. 2009-ben már kértünk irányelvet. 2010-ben az Európai Nő napja megjelent, és ennek a témának szenteltük. Büntetőjogi eszközök alkalmazása is bevezetésre került. Szükség van arra, hogy a bizottság az egész EU-ra kiterjedő stratégiát dolgozzon ki, ahogy ezt a parlament több állásfoglalásában is kértem. A tagállamok ilyen irányú intézkedéseit az EU-nak támogatnia kell. a nők és lányok védelme, az erőszak minden formája ellen újra meghatározást igényel a 28 tagállamban. Semmi kétség afelől, hogy a nőkkel szembeni erőszak határon átnyúló jelenség, és meg kell állapítani a küszöböt Nyilvánvaló, hogy ha sikerül előrelépni, ahhoz szükséges a pontosabb szabályozás. Olyan intézkedésre van szükség, amelyet ne kelljen átültetni a nemzeti jogba, hanem azonnal érvényesíthető legyen. A jó gyakorlat cseréje is hozzájárulhat ehhez. A törvény hozása jogalkotási kezdeményezésben azt javaslom, hogy 2014 végére szülessék meg az a jogszabály, amely a nőkkel szembeni erőszak kiküszöbölését szolgálja javaslom továbbra, hogy fogadjunk el egy értelmű olyan döntést, amely szerint a nőkkel szembeni erőszak a büntetőjog szabályaiba ütközik. Ne feledkezzünk meg azonban a megelőzés és a védelem fontosságáról. Ratifikálni kell az isztambuli egyezményt, és az EU-nak a csatlakozását is elő kell segíteni. Kérem, hogy a bizottság tegye meg az első lépéseket annak érdekében, hogy a jelenlegi intézmény rendszer felhasználásával monitorozza a nők elleni erőszak eseteit és a helyzet alakulását. Tudván azt, hogy a 21. században Európában a nőkkel szembeni erőszak iránti tolerancia nulla szinten kell legyen. Az EU-nak kell az első számú részvevőnek kell lennie ebben a harma, hogy sikerüljön a nők elleni erőszakot kiküszöbölni. Köszönöm szépen! Tack så jättemycket för det och Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát a képviselők számára. Keszér Perez asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni. Úgy hiszem, hogy a szavak gyakran fölöslegesek. Teljesen egyetértünk azzal, amit Parvanova asszony mondott. Nagyon szépen köszönöm neki a jelentés tartalmát, amely teljesen eh, megfelel annak, amiről beszéltünk az üléseink során, informális és formális üléseink során. Úgy tűnik, hogy a parlamentnek mindenképpen eh, döntést kell hoznia ilyen fontos témában. Remélem, hogy ez a jelentés megszavazás nyer a hivatali idő lejárta előtt. A nők elleni erőszak igazi társadalmi betegség. Tegnap volt a nők elleni erőszak napja, és hallottunk közös személyeket, véleményeket, mindenki egyetért abban a reális elemzésben, hogy a nőkkel szembeni erőszak azért fejlődik ki, mert alapvetően az egyenlőtlenségre alapul a társadalmunk. Horizontális munkát kell végeznünk minden politikában természetesen védelmi politikát is meg kell valósítani. De ne felejtjük el, hogy mi a ö, megelőzés fontossága, az oktatás fontossága. Múlt hét végén Spanyolországban egy nő meghalt, a volt férje ölte meg 45 ilyen eset volt az év, van az év eleje óta. Ez a nő 12-szer tett feljelentést azért, mert a férje az igazságszolgáltatás döntését nem vette figyelembe, mely eltiltotta attól a volt férjet, hogy egyáltalán a felesége közelébe kerüljön végül meg is ölte. Vannak olyan gyerekek, kislányok, kisfiúk, akik hasonló helyzetben vannak. Ezek hideg számok, de az esetek megrendítőek nem szeretek arról beszélni, hogy mennyibe kerül a nők elleni küzdelem. Azért, mert sohasem lehet eleget bele beruházni abba, hogy ezt a botrányt megelőzzük. Hogyha csak egy nőt öl meg a férje azért, mert ő a feleség, ez nem azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy nem volt elég az erre ráfordított összeg a nemzeti vagy a közösségi költségvetésből. Remélem, hogy az intézmények tényleges erőfeszítést fognak tenni annak érdekében, hogy előre lépjünk a nők elleni erőszak elleni küzdelemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Mátéra alelnök következik. Köszönöm szépen, elnök úr az árnyéki jelentés tevő Jimenez asszony EPP nevében szólok, ő ma nem tudott eljönni, mivel más intézményi kötelezettségei vannak, felolvasom a jegyzeteit. Párvanova asszony aláhúzta a nők elleni erőszak elleni küzdelem fontosságát és kidomborította ennek minden aspektusát. Olyan módosítókat szeretnék benyújtani, amelyek aláhúzzák az áldozat védelmének szükségességét a nemi csonkítás áldozatainak védelmét, illetve kiskorúak védelmét. Így lehet az erőszak ellen küzdeni. A hármas cikkel kapcsolatban láttam csak problémát az egész jelentésben. Az azt kéri, hogy a nők elleni erőszak a 83-as cikk alá essék az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Azt fogom kérni Farvanova asszonytól, kérdezni, hogyan látja a az akadályokat, amelyeket az EU le kell ebben győzzön, hiszen a nemzeti jogalkotást kell majd megváltoztatni, hogyha ez így történik. Elnök, köszönöm szépen, Vertman asszony. Ähm, köszönöm szépen, nagyon jónak tartom a jelentést, ezt őszintén meg kell mondanom de nagyon szomorú, hogy ma még erről beszélnünk kell. A nő is ember, a férfi is ember, és milyen joga van a férfinak, hogyan lehet olyan joga, hogy egy nővel szemben erőszakosan lépjen fel. Tehát előtte mindig történnie kell valaminek, mielőtt egyáltalán a, a nő szavát komolyan veszik és én néhányukkal beszélgettem, mindig történt valami, ahogyan ezt most is hallottuk, és már eleget beszéltek, csak nem vették komolyan. Úgyhogy miért nem tudjuk mi politikusok, miért nem tudunk lényegesen hamarabb beavatkozni és a nőket megvédeni ami pedig a cselekvési tervet illeti. Tökéletes, csak támogatni tudom, csak azt kérem, hogy azokban a tagállamokban, ahol az opt-out létezik, akkor ez nehogy az ottani nők hátrányára történjen, hogy most eu státok vagy nem eu államokból, EU államokból, vagy nem EU államokból érkező nőkre gondolok. Jenekedek kisasszony asszony, tessék, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jó jelentés. Soha sem lehet eleget szólni arról, hogy a nők ellen milyen erőszak van. Nulla tolerancia ö, szint szükséges. De, de hát mindig van egy de. Ö, némileg aggódom azzal kapcsolatban, hogy több jogszabály szülessék. Nem mindig ez a megoldás konkrétabb akció kell. A jó gyakorlatot meg kell osztani, az oktatásra kell helyezni a hangsúlyt. Hadd mondjak egy példát nők elleni erőszakról most ugyan esettel foglalkozom, amikor lányok elmentek Görögországba vakácsára, és megerőszakolták őket, és ö, egyszerűen ízléstelen, ahogy a hatóságok kezelték őket. Gusztustalan. Vannak konkrétabb lehetőségek, nem csak újabb jogszabályok kellenek, be kell vonni az érdekelteket, és koordinálni kell az akciót. Remélem ezt meg is teszik. A statisztika megfelel, jó, ha összegyűjtjük, de nem mindig jegyzik annyira az erőszakot, mint szeretnénk. Egy másik területen is gondolok, a, foglalkozom a nemi szervek csonkításával a kapcsolatban. Azokról az országokról van szó, ahol ezt szabályozzák, vagy sem. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak a kopenhágai kritériumokkal kapcsolatban, az egyenlő jogegyenlőséggel kapcsolatban. Minden országban megvan -e a megfelelő jogegyenlőségi politika, vagy további szabadásra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Még hárman kértek szót, és utána meghúzom a vonalat, hogyha ez megfelelőknek rendben akkor Kliveti asszony kap elsőnek szót. Köszönöm szépen nagyon. Sajnálom, hogy késtem. Az EMPL szabadságban voltam, mert szavazás volt. Először az elnökhöz fordulnék. A mi kérdésünk az Európai Bizottsághoz. Azzal kapcsolatban, hogy az isztambuli egyezményt mikor fogja az Európai Unió ratifikálni. Van-e erre válasz? Második kérdés. Szeretném aláhúzni azt a gondolatot, hogy az irányelv már három éves késés szenvedett a ratifikációban, és amikor át kell ültetni ezeket a szabályokat a restriction orderrel kapcsolatban a nemzeti jogrendbe. És ez kihat a nők elleni erőszak megelőzésére. Ennek tehát át kell kerülnie a nemzeti jogrendre. Ez célja a tevékenységünknek a jövőben. Legalábbis jó lenne, hogyha ez célja lenne. Harmadsorban pedig most rátérek a jelentésre. Nagyon jó jelentés. Gratulálok Antoniának. De Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szakbizottságunknak van egy másik jelentése is, amit Mary Honeyball írt a prostitúcióról. És abban a jelentésben a prostitúciót úgy fogalmaztuk meg, mint nők elleni erőszak. Talán a gondolat felhasználható. Talán segítség egyik jelentés a másiknak. Ebben a jelentésben is lehetne egy ilyen jelzés adni, hogyha Antonia, mint előadó, elő egyetért ezzel, hogy a prostitúció is a nők elleni erőszak. Ebben a jelentésben is lehetne ezt aláhúzni, akkor a másik jelentés is hatásosabb eszköz lenne a magam részéről ö, módosítókat fogok benyújtani, ezzel segítve a jelentés útját. Remélem, hogy sikerül a nők sorsát ezzel megváltoztatni. Mrs. Eh, Kratza, please. Kratza asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A téma amely ma napi rendőnkön van, rendkívül fontos, és nagy figyelemmel követjük mindannyian. Janakodaki asszony gondolataira térnék most vissza, és a görögországi ö, nemi erőszak áldozatairól szólnék. A görög közösségben bizony komoly szolidaritást ö, ö, mutatnak a felnőttek a gyermekek iránt, a gyermekek ugyanis kultúránkban igen nagy fontossággal bírnak, igen értékesek. Tudjuk, hogy vannak nehézségek, az asszony és utalt rá, kérném, hogy ő referáljon arról, hogy hol áll most az ügy. Az elnök úr szeretné a választ hallani, vagy görögül, vagy angolul. Egy kicsit akkor most angolul gyakorolok két kislányra gondolok, akik Görögországba utaztak egy éves év, egy, egy évre oda ut, utaztak, hogy tanulmányi szabadságon tanulják a görögöt, és tömegesen egy erőszak áldozatává váltak, erőszakosan közösült velük számos férfi, lakásokban ö, sz, olyan szatyrokat találtak, amelyben valóban ö, láttuk, hogy ö, mi történhetett, és a lányokat ö, ö, kikérdezték eh, egy eh, kanadai rádió interjút eh, adtak, ugyanis ők kanadai görög állampolgárok, és hát szeretnénk, hogyha világosabban látnánk az ügyről. Most pedig, ha megengedik, akkor én is elmondanám, mint árnyék előadó, hogy ilyen kiváló jelentést készített Pavanova asszony, és örülök annak, hogy ilyen nagy hangsúlyt helyezünk a e témára. A bizottságnak számos alkalommal elmondtuk, amikor a, az ide vonatkozó jogalkotási tervezetről beszélünk, hogy miért fontos. Miért fontos, hogy egy ilyen jogalkotási aktusra végre sor kerülhessen és megszülessen. A nők elleni erőszak ugyanis közvetlenül azt a patriarchális társadalmat tükrözi, amelyben mi ma élünk. És hát ebből fakad az ereje is magának, ennek az erőszakos megközelítésnek, ami a definícióját illeti a nők ellen elkövetett erőszaknak, a parlament már elfogadta saját véleményét, megalkotta arról, hogy mit is értünk mi a nők ellen elkövetett erőszakna alatt. És bizony már 2010 óta megfogalmaztuk, hogy a prostitúció is ide tartozik. Három gondolatot engedjenek meg, és úgy gondolom ezek igen jó kidomborítandó kérdések, és aztán három olyan dologra kér, térnék át, amelyről jó lenne, ha még vitát nyitnánk. Kezdjük a jó dolgokkal. A négyes bekezdés kiváló. Kiváló valóban azokat a pontokat emelik ki, hogy az isztambuli egyezményt alá kell írni például hogy az egyezménynek milyen normáknak kell megfelelnie. Kiváló, hogy erre utalt. Azt gondolom, hogy az is jó, hogy kiemeljük annak fontosságát, hogy egy külön évet szenteljünk a nők ellen elkövetett erőszak elleni küzdelemnek ki kell hangsúlyoznunk az irányelv fontosságát, még akkor is, hogyha a szubszidiaritás elve fontos, mindent meg kell tenni a tagállamoknak, hogy az irányelv elveit érvényre juttassák. Talán most a fenntartásaimról is engedjék meg, hogy szóljak, ha tévedek, javítsanak ki. Tehát ha definícióval rendelkezünk arról, hogy a nők e, e, vagy nemi alapú erőszak alatt mit értünk, azt kellene specifikálnunk, hogy bizonyos típusú ö, erőszak maga a nemi szervcsonkítás is. Ha így járunk el, akkor viszont minden egyes erőszak típust definiálnunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság ne tenne semmit a nemi alapú erőszak ellen, de bizonyos típusú erőszak formákra mutatunk csak újjal. Lehet, hogy átfogóbb megközelítést kellene alkalmaznunk, és hogy például a nemiszerv csonkítás is ennek része, mert hogyha egyes típusokra rávilágítunk, akkor minden egyes pontról kimerítően kellene beszélnünk. Másik gondolatom, nem vagyok biztos abban, hogy a női szervezetek, NGO-k fontosságát kidomborítjuk-e elő, eléggé. Megfelelő forrásokkal kellene rendelkezniük, hogy erre történik egy ajánlás, és persze, de a bizottság részéről is tudjuk, hogy komoly válságos időket élünk, és a női NGO-k komoly forráshiányokkal küzdenek ezen nőjogi szervezeteknek nem ugyanolyan támogatásuk van ma, mint a múltban, ezt szeretném kiemelve látni a jelentésben. Tudom, hogy minden fontos, például az európai női lobby egy fontos partner, de vannak más országokban is partnerszervezetek, amelyek támogatását még ki kellene hangsúlyozni, és talán, ez megint csak vitatárgyát képezheti, azt is kérhetnénk, hogy egy külön jelentéstevő is foglalkozzon ezzel a témával. Vannak tehát olyan kérdések, amelyekre még szeretném, ha nagyobb hangsúlyt fektetne a jelentéstevő, de rendkívül jó a jelentés, és azt gondolom, hogy egy ciklusban mindenképpen végére kellene érnünk ennek a dossziénak. Köszönöm szépen a kiváló munkáját a jelentéstevőnek. Röviden azt szeretném megkérdezni, hogy Banké asszony az Európai Bizottság részéről a Janikudakis asszony és Kliveti asszony kérdéseire meg tudna-e válaszolni. Az utolsó az isztambuli mm, egyezmény ratifikációjára utalt. Köszönöm még egyszer a nagyszerű jelentést. Igen, köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy néhány szót szóljak magáról a jelentés tervezetről. Nagyon üdvözlendőnek találjuk e jelentést, és köszönjük Ravanova asszonynak az erőteljes elkötelezettséget, hogyan nemi alapú erőszak ellen fellépjünk. Folyamatos kötelezettségvállalást is köszönöm a jelentéstevő részéről. Erőteljesen kiáll maga a szakbizottság is a nemi alapú erőszak ellen. A legfontosabb csapásait összeállították eh, a jelentésben. Mi a bizottság részéről osztjuk a vélemény eh, véleményben foglaltakat az EU-ban és világszinten is. Tegnap mi is megemlítjük, hogy a Nemzetközi Erőszak elleni nők elleni erőszak világnapja volt, és külön kihangsúlyozzuk a női nemi szervcsonkítás fontosságát. Most először a bizottság valóban kiállt erőteljesen a nemi szervcsonkítás ellen, és konkrét cselekvésekkel állt elő, amelyek partnerségekre épülnek a terepen működő szervekkel, akik a potenciális erőszak áldozataival együtt dolgoznak kin a terepen. És egy cselekvés tervet dolgoztunk ki a nemi szervcsonkítás ellen, az áldozatok védelme, potenciális sértettek védelme ezek közül néhány gondolat az jelentéstévő gondolatokra utalt, így különösen a nemi szervcsonkítási cselekvési tervre erről tegnap is beszéltünk már, és alig várjuk, hogy a végrehajtásra is sor kerülhessen. Nagyban osztjuk számos gondolatát a jelentésnek, és amelyre utaltak mások is a vita során, először is, hogy szükség van robosztus és megbízható adatokra az EU-ban, jelenleg ilyen nemei alapú erőszakot összefoglaló adatokkal nem rendelkezünk, hogy a természetéről, és a hatásairól is pontosan tudjunk értékelni. Már elég várjuk, hogy egy átfogó európai jellegű felmérés készülhessen, az alapjogi ügynökség fogja ezt jövő hónapban útjára bocsátani, és a Vilniuszi intézetnek igen nagy fontossága van, amikor az adatokat összegyűjti, a nemek közti egyenlőségről, az erőszak formáiról, és a nemek közötti egyenlőség európai intézetét nagyban ösztönözzük arra, hogy az adatgyűjtésben minél aktívabban lépjön fel, és ez a jelentés is megerősíti ezt a szándékunkat. erőteljes, tehát az EIGE e, szerepvállalása téren. Azzal is egyetértünk, hogy fontos a tudatosság fokozása a nemely alapú erőszak ellen, és el szeretnénk mondani, hogy döntés született arról, hogy jelentős támogatásban részesítsünk 14 nemzeti kampány, tudatosságfokozó kampányt, a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben az elkövetkező két évben fogjuk támogatni ezen kezdeményezéseket 3,5 millió eurós költségvetéssel az elkövetkező két éves időszakban. 14 nemzeti tudatosságfokozó kampányról van tehát szó. Ez alkalommal most először vállal ilyen szerepet az Európai Bizottság. Nem csak alapokkal szolgálunk, hanem a Daphne keresztül továbbra is támogatjuk, majd a Daphne ö, utóprogramját is a civil társadalmi szervezetek támogatására használjuk föl olyan szervezetek támogatására, amelyek mindenféle erőszakforma ellen küzdenek. Amikor a jogalkotásra kerül sor, akkor önök is tudják, hogy a bizottság nem régiben egy olyan áldozat csomaggal állt elő és fogadott el, amely a nők elleni erőszak, a nemi alapú erőszak áldozatai sértetjeit támogatja és ezt az Európai Parlament és ez a szakbizottság is támogatta, ezért nagy köszönet jár önöknek. A tagállamok szintjén most az, az áldozat irányelv átültetése, átfogó végrehajtása az, amit a tagállamoktól várunk. Amikor az új jogalkotási feladatokról van szó a nemi alapú erőszak területén, a jelentéstervezetben tervezetben is szerepel ez a javaslat. Most mi a bizottság jogi szakértőit kértük fel arra, hogy tanulmányozzák alapvetően egyrészt a jogalap kérdését, másrészt pedig, hogy milyen jogi aktusról, milyen ö, formai jogi aktusról ö, lenne szó. A jelentéstevő az irányelv mellett, vagyis hogy a rendelet mellett tette le a voksát, és hogy tapasztalatcserére, információ megosztásra, tájékoztatásra, oktatásra, adatcserére és bevált gyakorlatok megosztására van szükség, ezt is támogatni tudjuk. Már a jelenben is, és várjuk a jövőben is ezeket a kezdeményezéseket. Itt most befejezném, még egyszer ismétlem, hogy igen építő jellegű jelentésről van szó, a részleketet természetesen jogi aspektusokból még tanulmányoznunk kell, de nagyon köszönöm a jelentéstevőnek már most a munkáját. So much. Köszönöm szépen. Klivel asszony egy kérdésére esetleg tudna válaszolni? a folyamatot illetően a bizottság munkájával kapcsolatban néhány szót erről, ha tudna. Az isztambuli konvenció az lefedi a tagállami hatásköröket, a tagállamok hatásköreit. Rendkívül fontos, hogy a tagállamok ratifikálják és a Redding asszony az én biztosom szeretné erre emlékeztetni a tagállamokat, hogy ennek mekkora jelentősége van. Olaszország és Portugália ratifikálták eddig a megállapodást, és hát mi folytatjuk, hogy a tagállamokat nyomás alá helyezzük, hogy ezt tegyék meg mi jelenleg belső elemzést folytatunk arról, hogy milyen jogi implikációi vannak ennek az Európai Unió számára. Lehet, hogy meg kell nyitni az egyezményt, meg a Lisszaboni szerződést is akár de jelenleg úgy tűnik, hogy semmi nem akadályozza azt, hogy az Európai Unió nemzetközi egyezményekhez csatlakozzon. Úgyhogy reméljük, hogy képesek leszünk, hogy lehetőség lesz arra, hogy hamarosan bemutassuk majd a jövő hónapban ennek az elemzésnek a az értékeit, illetve eredményeit köszönöm. Nem akartam udvariatlan lenni, de mennyi ideig elemzik mindezt? Ugyanis ezt már egy ideje végzik ezt a munkát, tudom, hogy vannak problémák, jogi problémák, de van valami biztató előrejelzés, hogy mikor fejezik be? Hát úgy gondolom, hogy az eredmény a következő hónapban megszületett, de látni kell, hogy az isztambuli konvenció tagállami kompetenciákat fed le. Ez nem csak egy olyan jogszabály, amiért az Európai Uniónak van kizárólagos felelőssége, nem. A tagállamoknak ezt ratifikálni kell, és ezt próbáljuk jelenleg megnézni, hogy, hogy milyen hozzáadott értéke van ennek, hogyha az Európai Unió ehhez csatlakozik. A jövő év elején minden bizonyal meg lesznek az eredmények. Köszönöm szépen. Nagyon röviden még, ez egy jogi kérdés is, de a szövegben, a Lisszaboni, nem, bocsánat, az isztambuli konvenció szövegében ott van világosan, tehát egy dokumentumról beszélünk, ami már létezik, és ez, ebben, ez egy nyitott szöveg, ezt az Európai Uniónak is ratifikálni kell. El tudom képzelni, hogy a tanács jogi szolgálata ezt elemzi és a másik kérdés, amit mondani szeretnék, hogy egy nagyon jó jelzés lenne a tagállamok számára, hogy ratifikálják ezt, ha látnák legalább azt, hogy, hogy megszületett a bizottságnak a véleménye, és hát mondhatják, hogy igen, mi mélyen elemezzük ezt a kérdést, és ehhez jó lenne, ha megtörténne az unió általi ratifikáció. Eddig csak nagyon kevés tagállam ratifikálta, ezt egy kicsit egy ilyen véleménnyel előbbre kellene vinni ezt a gondolatot, ezt az elgondolást, üzenetet a bizottságnak valahogy el kellene juttatni a tagállamokhoz. Köszönöm szépen, és most pedig az utolsó szó a asszonyé a raportőré. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek köszönöm, aki elmondta véleményét, javaslatát. Nagyon sok értékes módosító lesz, bár az idő nagyon rövid jelenleg, ugyanis hosszú ideje folyik a vita erről a jelentésről, és hát nyilván már mindenki előkészítette a javaslatait és a módosítóit. Először is arról beszélnék, amit Materő asszony mondott el, a 83. cikk egyes bekezdésével kapcsolatosan, ahol arról van szó, hogy a nőket sokkal jobban be kell foglalni ebbe a záradékba. Véleményem szerint az, hogy Különböző bűncselekmények jelenhetnek itt meg, olyanok is, amelyeknek pénzügyi kihatásuk van, olyanok, amelyeket nem megfelelő adatokkal támogatnak. Abszolút bizonyítékunk van arra, hogy az érintett emberek száma nőké, valamint a pénzügyi eszköz, milyen összefüggés van ez az európai hozzáadott értékelemző csoport is elmondta. És még mindig támogatja ennek a benfoglalását a jelentésbe, illetve ez is tartozon a probléma körébe, még a szervezet bűnözés is megjelenik. Ugye az emberkereskedelem is szerepet játszik itt, és ez erre vonatkozóan van már irányelv, azután az illegális kábítószerkereskedelem, ez valószínűleg szintén létezik már, de a korrupció, a számítógépes bűnözés, ezekről nem tudom, vagy nem hiszem, hogy ezeket erre van már európai jogszabály, és mivel a pénzmosás és a korrupció komoly problémát jelentenek, amely megérdemli az európai intézmények figyelmét, és ezekre nincs még jogszabály, akkor miért ne lehetne ezt ben foglalni ide, ugyanis ennek hosszabb a történelme, mint a pénzmosásnak és ez esetleg javíthatja a pénzügyi kihatásokat is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó javaslat. Ha azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy ezt is vegyék be a szövegbe. Az intézményeket illetően mi egy jogszabályt javasolunk, fogalom meghatározásokkal az áldozatok jogairól szóló irányelv figyelembevételét, aztán a nemzetközi definíciókat, amelyeket az ENSZ és az Európa Tanács használnak, ezzel együtt kell, eh, ebben egyet kell értenünk, hogy hogyan határozzák meg a bűncselekményt, a nők elleni diszkriminációt és erőszakot, de hát itt is minden javaslatot üdvözlök, ha esetleg módosítókat nyújtanak be, ami mi ezt azért használjuk. Uh, and there is already a study and csonkítással kapcsolatban nagyon sok uh, fajta erőszak létezik a nők ellen, de hát egy pozitív uh, hivatkozás lehet, illetve egy pozitív lépés előre, hogyha ezt is figyelembe veszük, ez segít bennünket a munkában. Az NGO-kkal, nemzet, a nem kormányzati szervekkel egyetértek, és a bizottság egy hatás tanulmányt mutatott be arról, hogy milyen hatalmas szerepe van az NGO-knak a nők elleni erőszak elleni harcban és ennek egy konzisztens, koherens megközelítésnek kell lennie. Persze ez benne van számos programban, de mi mm, küzdöttünk ezért ebben a bizottságban, hogy legyen egy ilyen program, és az kapjon pénzügyi támogatást, és én szeretném felhívni a figyelmet erre, hogy ez ne egy ilyen politikai akarat, vagy egy ilyen mm, az adott helyzettől függő kérdés legyen, hogy megvan-e a támogatás, vagy nem. Sokkal jobb lenne, hogyha ez eleve szerepelne a jogszabályban, ahelyett, hogy mindig dönteni kelljen a politikai szempontok alapján. Aztán igaz, hogy eddig Olaszország, Portugália ratifikálta az isztambuli konvenciót, de hát itt a szubszidiaritás, meg tagállami kérdések mellett számos minden felmerült az Európa Tanács kérdése is, hogyha több mint nyolc tagállam megtette ezt, akkor ennek meghatározó jelentősége lesz. A tagállami parlamentekkel konzultáltunk, több tagállam pozitív választ adott a ratifikációt illetően Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Spanyolország és Rédország, Olaszország és Portugália mellett. És pozitív fejlemények várhatók tehát a, abban a vonatkozásban is, hogy ez, egy, ez a konvenció ez egy fontos jogi eszköz lesz az Európa Tanács országaiban. Még egyszer hangsúlyozom, hogy köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje nagyon rövid, Elnézésüket kérem, de hát ez holnap délután 5 óra. Kérem, hogy fogadják el a kifogásaimat, meg a bocsánat kérésemet, de hát ennek az az oka, hogyha mi azt akarjuk, hogy ez megmaradjon ebben a menetrendben, és márciusban szavazzon erről a plenáris, akkor valóban nagyon fegyelmezetnek kell lennünk, gyorsnak, és hát a határidő valóban rövid, de hát kérem tartsák be. Tudom, hogy mennyire elkötelezettek a kérdés mellett, és egy ilyen fontos kérdést nem lehet kitenni annak a kockázatnak, hogy ne történjen meg róla a szavazás áprilisban, hanem kerüljön át a következő ciklusba. Köszönöm szépen, Pármenova. Bárbanova asszony. Ez tehát a menetrend, azt hallottuk. És akkor most holnap november 27-én nyújthatják még be a módosító indítványaikat. 16-án decemberben lesz a következő ülés, akkor erről ismét beszélünk, aztán jön a szavazás, márciusban pedig a plenáris ülés elé kerül a dokumentum. A tanulmányok néhány példánya rendelkezésünkre áll, az EAVA tanulmánya, ott vannak az asztalon, úgyhogy vigyenek magukkal egyet. A 13 pontra térünk rá. Iratokkal nem rendelkező nők az Európai Unióban, hát még jó sok napi rendi pontunk van ma. Nikolaj asszonya az előadó. És nem tudott eljönni, ezért Párvanova ő veszi át a szót helyette. Parancsoljon. Kérhetem, hogy ha beszélgetni akarnak, akkor azt, azt kívül, a teremben kívül. Párvanova asszony. Csak néhány eh, mondatot csak szeretném felolvasni, amit Nikolaj asszony mondani akart. Kedves kollégák, bocsánatot kérek, hogy nem lehetek önökkel. Misszión vagyok Etiópiában. Köszönöm, hogy elolvasták, felkészültek, és módosítókat nyújtottak be. Elolvastam ezeket a legtöbbet támogatni tudom. E, fogok tenni néhány kiegészítő megjegyzést, ezt hamarosan eljuttatom. Önökhöz hamarosan találkozunk az árnyék jelentés vezető, árnyék jelentések felelőseivel. December 16-án erre visszatérünk. Köszönöm szépen. Mátéra asszony kap először szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr árnyékjelentéstevő vagyok. Ez egy EPP jelentés. Nyilvánvalóan nagyon kényes kérdésről van szó, a migráns nők iratok nélkül, akik tehát személyes szociális támogatást nem kaphatnak, és az egészségügyhöz sincsen így hozzáférésük ezeknek a bevándorló nőknek amikor például az elszenvedett erőszak bejelentéséről van szó, akkor is könnyű őket meggyőzni az ellenkezőjéről. Arról van szó, hogy a munkavilágában, illetve lakásbérlőként is nagyon sebezhetőek. Részt vett segítettem a 69 módosító kidolgozásában, néhányat én magam is benyújtottam. Ezek a módosítók néha ö, nyilvánvalóak, mint a 37-esek, mások ö, túl általánosak, mint a 18-as, 24-es. De mivel ö, nincs itt Nikolaj asszony, ö, írásban fogom jelezni neki a megjegyzéseimet lesz alkalom erről beszélgetni, hiszen eh, Parbanova asszony nem válaszolhat Nikolaj asszony helyett. Elnök úr, úgy gondolom nem szükséges a részletekbe belemenni, mert itt kellene legyen ahhoz a jelentés. Megpróbáltam konkrét lenni, ahogy erre kér. Tehát csak annyit mondok, hogy egyetértek ezzel a jelentéssel, csatlakozom hozzá, és nyilvánvalóan jó munkát tudunk végezni egy sürgős ügyben annak fényében, ami Olaszországban, Lampedusában történik. Ezek a migránsok akik reménnyel telve lépnek a szárazföldre gyermekükkel, hát még az egészségük is veszélyben van. Ez a kérdés prioritás kell maradjon. Lampedusa része Európának, akkor is, hogyha Olaszország legvégső pontja a bevándorló nőkkel kapcsolatos ezen kérdések nagyon érdekelnek bennünket, érintenek bennünket. Európa déli részét képviselem magam is, ezért különösen érzékeny vagyok rá. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék én is szólni, mert én is árnyék jelentéstevő vagyok. Nagyon jó jelentés nagyon fontos kérdés. Én is módosítókat benyújtottam, különösen azért, mert a bevándorló nők sebezhetőek, itt kell gondolni az egészségügyre, a prostitúcióra, a családon belüli erőszakra, a lányokra Benyújtottam módosítókat, de elvben ez jó jelentés, és remélem, hogy a jelentéstevő figyelembe veszi a módosítóimat, legalábbis kompromisszumos módosítókba foglalja őket. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságtól valaki kére szót. Igen, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden Tudom, hogy kevés az idő. Kár, hogy nincs itt a jelentéstevő, tehát nem tudunk a részletekbe menni, mint ahogy szeretük volna, de néhány megjegyzés az információ és a pontosítás céljából. Azzal kapcsolatban, hogy a szankció irányelv mit mond ki, bevándorlók, illegális bevándorlókkal kapcsolatban. Szeretnék arról informálni, hogy az irányelv 13-as cikke ezt nem zárja ki névtelen panaszt benyújthatnak, ami a facilitációs irányelvet illeti az Európai Bizottság most egy tanulmányt folytat, egy külső tanulmányról van szó, azzal kapcsolatban, hogy a facilitátor csomagot hogyan kell átültetni. Itt a kerethatározatra is kell gondolni, például az illegális bevándorlás megkönnyítésével kapcsolatban, ami ember csempészetnek minősül. 6-8 hónap szükséges, ez azt jelenti, hogy 2014-ben tudjuk lezárni ezt a dossziét. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Más nem kért szót, akkor december 16-án szavazunk erről, és valószínűleg februárban fogják elfogadni ezzel a 13-as pontot lezárhatjuk, és rátérhetünk a 14-esre. Visszatérés, irányítás, a harmadik országokkal való együttműködés, a megállapodás eredményes végrehajtás és visszatérési irányelv gyakorlati végrehajtása. Nos, először is szeretném megadni a szót az előadónak. Nem, Matera asszonynak adom meg a szót ebben az esetben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit szórakozott voltam, de a Feragut ügyről van szó. Úgy értettem. Itt vagyok. Ma az EPP felét én képviselem. Először is elnézést kér Rosa Feragut kolléganőnk, aki egy delegáció tagja, és ezért nem lehet köztünk. Fel fogom olvasni a feljegyzését. Minden évben a nemzeti és közösségi hatóságok 500 ezer illegális bevándorlat tartóztatnak fel, 50 százalékokat visszafordítják a származás országba, vagy abban az országba, ahonnét bejutottak az EU-ba. A ö, visszatérési politikának ö, emberbarátnak ö, kell lennie, hogyha a migrációs ö, politikát koherensnek és nyitottnak szeretnénk. 2010 végén a közös szabályok életbe léptek a visszatérésről. 2008-ban fogadták volt el őket. Az irányelv meghatározza, hogy milyen világos és kiegyensúlyozott szabályokat kell betartani a visszatérés, illetve kitiltáskor a bebörtönzés tekintetében például, illetve a migránsak emberi méltóságának figyelembe vételékkor, tudván az, hogy a migránsok jelentős része nő. Egy integrált rendszer szükséges ehhez. A Nőjogi Bizottság azt kéri a az illetékes hatóságoktól, az érintett államoktól, hogy vegyék figyelembe a bevándorlók sérülékenységét, a terhes nőkre gondolok, illetve az önellátásra képtelen idős személyekre, illetve bűncselekmény, szexuális bűncselekmények áldozataira. Csak leges legutolsó lehetőségként jön a fogvatartás. Minden más lehetőséget meg kell előtte vizsgálni. specifikus esetek vannak, mint a terhes nők, illetve a handicappel élők, vagy a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, illetve szexuális bűncselek, bűncselekmények áldozatai. Ilyen esetekben, ilyen esetekre ki kell képezni a tisztviselőket, akik képesek lelkiismeretesen végrehajtani a feladatokat. Ezért kérjük a bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt, abból a célból, hogy garantálják a specifikus és megfelelő képzést. Az is kívánatos, hogy együttműködés legyen a harmadik országokkal az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében a nemek közti különbségeket is figyelembe véve. Azért is fellépünk, hogy a visszatérési megállapodások aláírásakor, kidolgozásakor a gender aspektus szintén figyelembe vegyék. Reméljük, hogy sikerül a visszatérési politikát emberbaráttá, humánossá tenni, amely az emberi jogokat tiszteletben tartja és integrálja a gender dimenziót. Elnök, köszönöm szépen. Matera asszony, megnyitom a vitát. Bizottság. Rövid megjegyzés. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szempontjából az ír nyelv ismeretében teljes mértékben csatlakozunk a szakbizottság céljaihoz és a jelentés tervezethez. A visszatérési iránya valóban kiterjed a, erre a problémára. Az utóbbi időben odafigyeltünk arra, hogy hogyan ültetik át megváltozott a jogrend a tagállamokban, és a visszatérés irányelv alkalmazásáról egy jelentést fogunk bemutatni a tanácsnak és az európai parlamentek nem sokára. Az értékelésünk általában az, hogy még óriási lehetőségek vannak a javulásra. Már sokat elértünk, de a jelenleg visszatérés irányelve is lehet javítani a helyzeten a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A, a, a naptár tehát holnap kell 5 óráig délután benyújtja a módosítókat, a szakbizottság december 16-án szavaz, és a LIBE, az illetékes szakbizottság január 22-én fogadja el a plenáris elé, nem pont, tudjuk pontosan mikor ö, kerül, akkor átérünk a 15-ös pontra. Az uniónak a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló több tagállam által indított közös kutatási fejlesztési programban való részvétele. Szeretném megadni a szót Paliadeli asszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök. Arról van szó, az EU ö, részt vegyen egy programban, Az önálló életvitel segítése a cél. Nem csak kutatásról van szó, hanem jó gyakorlatokról, hogy végre tudjuk hajtani ezt a programot. Ezt a véleményt az ITRE szakbizottság kérte tőlünk az EU részvételéről ebben a programban. Mely most már jó ideje létezik a ö, régi tagállamok már részt vesznek, újabb csatlakoznak a finanszírozás, a tagállamokból származik, mármint azokból, amelyek részt vesznek nemzeti szinten a programban, valamint EU-s programokból származik a finanszírozás maradék réke. A ö, 2020-as célok keretében. Egy szakértői csoport már értékelést végzett, és nagyon kedvező véleményt mondott. Úgy gondolja, hogy ezt a programot meg kell erősíteni. A jogalapja a 185-ös cikk az EUMS-ből ami a 28-ak részvételét illeti, a finanszírozás az EU általános költségvetéséből történik a 2020-as célok programból. Ez a vélemény nem sok lehetőséget nyújt a módosítókra véleményezőként a megjegyzéseim két részre oszlanak. Egyrészt a nők részvétele ebben. Azt kérjük, hogy ugyan lehetőleg ugyanolyan számú nő legyen, aki a kutatás részben szerepel. Szeretnénk, hogy ne legyen diszkrimináció, akkor a nem etnikai származás, vallási vagy szexuális irányultság alapján. A módosítók benyújtásának határideje február 27-e, úgy tudom. El szeretném elmondani, hogy ez a dokumentum nem nagy manőverezési lehetőséget hagy nekünk. Köszönöm szépen. Mondja az elnök úr, valaki az Európai Bizottság részéről kíván-e szólni? Igen, köszönjük szépen a megjegyzést. Én az illetékes főigazgatóságot képviselem az Európai Bizottság részéről. Maga a program az elidősödés problémáját kívánja felkarolni az idősek a cél csoportja ennek a támogató segítő programnak, de természetesen a nemi aspektusokat is figyelembe vesszük minden egyes programnál, és főigazgatóságunk minden mm, nőket különlegesen megcélzó program mellett elkötelezte magát. Az irányítási struktúra tekintetében a nőket a mm, közgyűlésen is külön képviseltetjük, és a nemi egyenlőség aspektusait a panel munkában is, és értékelésben, a bizottság értékeléseiben is külön kimutatjuk. Az értékelők a nemi egyenlőséget projektjeinkben is figyelembe veszik, és abban is, hogy az egyes programokban a nők vezető szerepet milyen módon törtenek be, ami az adatvédelmi rendeletet illeti az EU szintjén, az elveket tiszteletben tartjuk, nemi, etnikai és vallási kérdéseket illetően. mindezeket, amelyek a módosítókban már kiemelésre kerültek, ezeket az aspektusokat mi is figyelembe vesszük a főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen. Záró megjegyzésekkel kíván élni a téma felelős. Köszönöm szépen. Amint a vélemény célja az, hogy támogassuk a minket érintő ö, témát itt a szakbizottságban, és hát ez így van, akkor a meglévő bevált gyakorlatok, a program gyakorlatai már szavatolják a jövő sikerét. Köszönöm. Elnök úr, én is köszönöm. A módosítások előterjesztésének határideje holnap, november 27-e 17 óra. December 16-án szavazunk az étre, január 9-én szavaz a plenárist, pedig a márciusi plenáris célozzuk meg. 16-os napi rendi pont. EU kohéziós politikájára és a 2007-13 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésre vonatkozó 7. és 8. bizottsági jelentés. A vélemény előadója Blinkevicsi utce asszony, és neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy felvezethetem önöknek ezt a témát. Csak és kizurak technikai problémával küzdenek a kabinok, de most megoldódott. Az MFF eh, időszakát eh, éljük nem sokára, és a 2007-13-as időszakot kohéziós politikai szempontból vizsgáljuk meg a regionális konvergencia eh, szempontjából, és azt is megvizsgáljuk, hogy a kohéziós politikák hogyan hatják végre a nemi egyenlőség tagállami programjaiban. Ami a gender mainstreaming elvét illeti, az szerepel a strukturális alapok felhasználásánál is, mint egyetemleges politikai aspektus. Annak a ténynek ellenére, hogy a nők nagy többsége jelentős felső oktatási diplomával rendelkezik, mégis gazdaságilag gyakran inaktív feladatokat töltenek csak be, és a nők vidéki mm, vidéki régiókban még inkább ilyen gondokkal küzdenek. Amikor a kohéziós politikával kapcsolatos megjegyzéseimet illeti 2007-13-ban, Nos, a programok értékelése szerint a tagállamok általában jól értik azt, hogy mit értünk a gender equality, nemek közötti egyenlőség alatt, a, de a gyakorlati végrehajtás hatása ennek az elvnek még nem elégséges. Ez mit jelent? Azt, hogy az elvet nem megfelelően integrálták a kohéziós politikai programokba. Véleményem szerint fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy tartsanak ki erőfeszítéseikben, és valóban a bérszakadékot is szüntessék meg nők és férfiak között. Felszólítom továbbá a tagállamokat arra, hogy fordítsanak figyelmet a költségvetési konszolidáció nőkre kifejtett későbbi hatásaira. Felszólítom a tagállamokat arra is, hogy aktívan küzdjenek az elnői esedés ellen és a szegénység elnőjesedése és a társadalmi kirekesztés ellen. A szakbizottságunkat felszólítom arra, hogy támogassuk a tagállamokat, a bizottságot is abban, hogy a családbarát, megfelelő minőségi, megfizethető gyermek gondozási, idős gondozási megoldásokat, családbarát, jó minőségű gondozási létesítményeket is hozzanak létre, hogy a családi és munkavállalás életközeti jobb összehangolást meg tudják valósítani. A bizottságot felkérem arra, hogy a nemek közötti egyenlőség Európai Intézményével együttműködve tökéletesítse a tagállamok jelentési rendszereit. Mert ma még igen nehezen lehet értékelni a kohéziós politika keretében a nemek közötti egyenlőség előmozdításához nyújtott támogatást. Azt gondolom, hogy komoly előrehaladásra van még tér. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy igen, rövid időm volt arra, hogy a véleményt kidolgozzam, de a módosítókat figyelembe fogom venni, és kérem a kollégákat, az árnyék előadókat is arra, hogy járuljanak hozzá a véleményhez. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Krácem asszony, nagyon szépen köszönöm. Először is gratulálni szeretnék az előadónak, aki átfogó módon tudta megközelíteni a kérdést egyetértek mindazzal, amit elmondott, hogy olyan kihívásról van szó, amelyet a véleményben valóban kezelnünk kell. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy mennyire fontos az, egy, az, egy, az egyenlőség, a férfiak és nők közötti egyenlőség felkarolása, női kezdeményezésekről beszélünk sokszor, de igazából a strukturális alapoktól függünk, hiszen ma új költségvetési kerettel kell öm, számolnunk, amely sokkal célirányosabb, kevesebbből kell gazdálkodnunk. Ezért fontos, hogy vonjuk meg a mérlegét annak az elmúlt időszaknak, amelyben a strukturális alapokat felhasználtuk, és hol vannak a fő szükségletek, és melyek a legfontosabb ö, ö, űrhelyzetek és ö, hiányosságok. A múltban már kiemeltük, hogy az eszköztár megvan, statisztikák, tanulmányok léteznek, eszközök tehát sokszínűen létre, ö, léteznek, lehetőségünk van arra, hogy a nők kihasználhatták-e azon intézkedéseket, amelyeket a strukturális alapok biztosítottak számokra. A munka és családi élet összehangolása, családbarát megoldások, talentumok, tehetségek vállalkozási megvalósítása, az eszköztár megvan mindenre már. Természetes az is, hogy a válság hatásai még mindig begyűrűztek egyes országokban, különösen délen, még inkább, mint északon, országomban is. De azt is át kell gondolnunk, hogy a nők azok, akiket leghamarabb érintenek a válságok. Bármilyen területről is beszéljünk. Akár az iparról, akár a kulturális szféráról beszéljünk, a versenyképessége a nőknek különös fontossággal bír, a turisztikában is. Ezeket mind-mind figyelembe kell vennünk, hogy egy teljes képet tudjunk megalkotni arról, hogy a nők helyzete hogyan is áll. Ebben a jelentésben igenis rá kell mutatnunk a hiányosságokra, és javaslatokat kell megfogalmaznunk az elkövetkező programozási időszakra. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valami ilyen hozzájárulás esetleg az Európai Bizottság részéről. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy lehetőségem van a témáról szólni. Először is azt szeretném elmondani, hogy a legtöbb gondolatával a javaslatnak egyetértünk, hogy a veszély az, hogy bizony nem biztos, hogy olyan helyekre jut, ahol a legnagyobb szükség van arra, a helyi, regionális és önkormányzati, valamint országos döntéshozóknak is a különböző szolgáltatások, állami szolgáltatások fokozására kell összpontosítani. A monitorozás külön fontossággal bír, különösen így van ez és ezt a mi javaslatunkban is szerepeltetjük, hogy a kohéziós politika reformjánál egy új teljesítménykerettel rendelkezünk, ahol biztosítani kívánjuk, hogy a kohéziós programoknak valóban megfelelő teljesítményen keresztül, mérhető teljesítményen keresztül tudjuk vizsgálni a teljesítését. Várjuk a visszajelzéseket, visszacsatolásokat és javaslatokat is azon tapasztalatokból, amelyek az előző programozási időszakban gyűltek össze. A hatodik kohéziós jelentésnél tartunk, in mérések történtek regionális NAC szinten, a főigazgatásunk, főigazgatóságunk, a régió főigazgatóság partnerségi tárgyalásokat kezdett, abból az elemzésből indult ki, hogy a fejlemények hogyan alakultak, és hogy a nemi egyenlőség egy probléma, egy olyan téma, amely majd a programokban tükröződik, amikor jövőre beindulnak ezen programok, analizált, elemzett munkán alapul mindez, és a tagállamokkal való egyeztetés követően. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Blinkevics, te asszony, szeretne záró gondolattakkal, ha lehet röviden szólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Köszönöm szépen először is. árnyékelőadó kollégámnak, Kráca asszonynak köszönetet mondani. Egyetértünk abban, hogy az űrhökre, a végrehajtás hiányosságaira kell összpontosítanunk különösen figyelmünket, Különösen, amikor ezen űrhelyzetekről beszélünk, a hiányosságokról, akkor az új programozási időszakban ezen hiányosságokat kell mindenképpen orvosolnunk, és ezzel kapcsolatban kompromisszumos megoldást fogunk találni. A szövegben köszönöm szépen az Európai Bizottságnak és a hozzájárulást. Egyetértek a bizottság képviselőivel abban, hogy a programoknak kezdetektől már bizonyos mutatókat kell alkalmazni, amelyeket aztán fel lehet arra használni, hogy felmérjük, hogy az adott program, amely bizonyos összegeket, alapokat használt föl, nos, megvalósította a hozzáfűzött reményeket. Köszönöm szépen. Elnök úr is köszöni. Ami az időkeretet illeti, Megint csak újra mondom, amit már elmondtam, a módosítók előterjesztésének határideje holnap, november 27-e délután 5 óra. December 16-án szavazunk a reggi, januárban szavaz róla majd, a plenárist pedig valószínű február második plenárisánban fogjuk megcélozni a szavazást. A következő ülésünk egy közös ülés lesz a FEM és a PES bizottság között holnap 10-től 10.50-ig kerül sor erre, november 27-én, következő ülésünk pedig 2013. december 5-én 15-től 18.30-ig kerül megszavazása, aztán december 16-án is 15-től 18.30-ig fogunk találkozni, az lesz az év utolsó ülése, és hát időben lezártuk. Köszönöm szépen mindenkinek, szép délután kívánok viszont látásra.